Leinen úr jelentéséről fogunk beszélni, az Európai Uniós Választási Törvény reformja a téma. Azoknak az új képviselőknek, akik nemrég csatlakoztak hozzánk, mondanám, hogy tartsák be a nekik kiszabott időt, ugyanis már most is késésben vagyunk. Hübner asszonyi a szó. Uh, thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért vagyunk itt, mert szeretnénk változt megváltoztatni a 79-es európai választási törvényt azóta Európa jelentős, elképz, korábban elképzelhetetlen változásokon ment át az európai integráció mértékét, kiterjedését, mélységét illetően, és az Európai Parlament is drámai módon változott méretét illetően is, meg hatásköreit illetően is, mint társjogalkotó, és ez hatalmas döntéssel van az emberek életére döntése révén. Nem meglepetés talán ezért, hogy szeretnénk a 76-os választási törvényt hozzáigazítani a jelenlegi valósághoz. Ez az Európai Parlament hatásköreit, saját választására vonatkozó döntéseit változtatja meg. Európai Parlamenti képviselőként mindannyian bírunk tapasztalattal visz korábbi választásokra vonatkozóan, amelyek amelyek egyre inkább nemzetiek lettek, egyre kevésbé európai témák határozzák meg a kampányt, alig látható az európai dimenziója a demokratikus folyamatoknak, ezért szeretnék változást javasolni az európai 76-os dátumú európai választási törvényben. Így az Európai Parlament joga volna meghatározni a választások dátumát. Szeretnénk biztosítani, hogy minden az Európai Unión kívül élő vagy dolgozó állampolgár is kapja lehetőséget arra, hogy szavazzon azt is javasoljuk, hogy ez kizárjuk a kettős szavazás lehetőségét, és olyan választási feltételeket szeretnénk teremteni, mert elektronikus, internetes vagy postai módon lehetővé teszi a szavazást. Ez különösen azok számára lehet fontos, akik mozgáskorlátozottak. Tudom, hogy sok kollega fél az internetes szavazás gyakorlatától, de ezt lehet biztonságosá tenni. Ott van Észtország példája, amely már 2005-ben internetes szavazást tett lehetővé. 2%-a döntött az úgy, hogy akkor, akkor hogy ezt használja, ma, idén 30% az észteknek szavazat az interneten keresztül. A listán kiegyensúlyozni a nők és férfiak arányát, egyes határidőket és meg kell változtatni például a választási lista összeállításának határidejét. A nemzeti pártok szavazókat tájékoztató tevékenysége, az európai pártokat ismertető tevékenysége is fontos. Az állampolgárok tudjanak az európai pártokról hozzá kell járulni ahhoz, hogy az európai parlamenti választások igazi európai választások legyenek, az európai állampolgárok valóban érdeküknek érezzék, hogy részt vegyenek az európai döntéshozatalban szavazásuk révén. Az, az emberek hatása Európára azzal kezdődik, hogy jól tájékozottan részt vesznek a választásokon. Köszönöm. Monsieur Leinen. Köszönjük. Leinen úr következik. Elnök asszony, biztos asszony, kedves képviselőtársaim! az Európai Parlament egyedülálló az egész világon. Sehol nincsen az embereknek lehetősége arra, hogy 28 országban válasszák meg a közös képviseletüket. Sehol sincs ilyen, csupán az Európai Unióban. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a 28 országban lefolytatott választások egy sor problémát is jelentenek. Már 8 európai parlamenti választást tartottak, de még sok mindent nem tettek annak érdekében, hogy a választási rendszer hiányosságait meghaladják. Éppen ezért új erőfeszítéseket teszünk, hogy a következő európai parlamenti, tehát 19-es parlamenti választásokat átláthatóbbá, demokratikusabbá tegyük, és ezt is mondjuk ki, európaibbá tegyük. Hübner asszony már említette, hogy ajánlásokat teszünk a tagállamoknak, és az 1976-os anyagot is módosítani szeretnénk. Az európai választásokhoz való hozzáférés szeretnénk kibővíteni, úgy gondoljuk, hogy ez így fiatal generáció számára meg kell nyitni a választásokat. Sok fiatal már 16 éves korában részt vehetne az európai parlamenti választásokon, és egy ilyen választási részvétel talán hosszú időre meghatározza a gondolkodásukat, életüket. Úgy gondoljuk, hogy érdemes volna a tagállamoknak elgondolkozni azon, hogy az osztrák példát kövessék, és 16 évre csökkentsék a szavazó jogosultságot. Ráadásul az internetes generáció szívesebben klikkel egyet az egérrel, mint hogy elmenjen a választó körletbe, körzetbe, tehát ez is egy lehetőség, ráadásul a levél útjáni szavazás sem minden államban lehetséges, már pedig ezt a lehetőséget érdemes kibe, kibővíteni. Az európai parlamenti választások komoly előkészítése is egy komoly téma. Azt alapítottuk meg, hogy a listák sok tagállamban csak 17 államban álltak össze. Nem tudom, hogy lehet így választási kampányt folytatni. Mi most azt mondjuk minimum 12 héttel a választások előtt álljon fel a lista a nagy választókerületekben, amelyeket képviselünk, csak így lehet választási kampányt folytatni. Annak érdekében az is cél, hogy az európai jelleget kidomborítsuk, hiszen gyakran belpolitikai csatározásokban merül ki az európai választási kampány mind a tévéhirdetésekben, mind a választó listákon fontos volna, hogy az európai párcsaládok logói neve megjelenjen. És fontos az is, hogy az európai pártok csúcsjelöltjeit szintén 12 héttel a választások előtt megnevezzék. Nagy előrelépés volna, a nemek közötti egyenlőség megteremtése, azt gondoljuk, hogy az 50-50 százalékot igenis el lehet érni. Sok párt és sok országban így járnak el, miért ne követnénk ezt. 2019 talán egy kicsikét még korai ehhez, de 2024-ben elérhetjük ezt. Ugyanakkor azon az azonos esélyeket kell biztosítani, 26 államban minimum 3%-os küszöb létezik, ez a javaslatunk. Írjuk elő kötelezően, ami 3-5%-os küszöböt. Sokan tovább akartak menti a transnacionális listák összeállítása érdekében. Az AFKO jelentésben szerepel ez majd, de kijelentjük, hogy a későbbiekben lehet, van erre lehetőség, hiszen a parlament a célját nem ért el már korábban sem. Kedves képviselőtársaim, reméljük, hogy követni tudják pragmatikus javaslatunkat. Jól értettem, hogy ön több időt kérte hozzászólásához, vagy kékkártyás kérdést szeretné intézni Leinen úrhoz? Akkor megkérdezem Leinen urat, hogy elfogadja a kék kártyát. Parancsoljon akkor. usuel. Nem éppen szokásos az eljárása. Leinen úr ismeri ezt a két elemzést, mind a kettő az európai választási jogról szól, elég régiek, jól ismereti őket, az egyik februári, a másik szeptemberi az egyik elismert. Andrew Duff ö, ö, szakértő tollából származik, világos nemet mond az egyéves záradékkal kapcsolatban. Furcsa az, hogy fél év, egy fél év alatt két drága tanulmány született teljesen egymásnak ellenmondó eredménnyel. Hogy lehet ez? Monsieur Leinen. Leinen úr. Leinen. Ja, lieber Kollege, wir haben im Afko... Kedves kollega, az AFKO-ban többször megvitattuk ezt a kérdést, melyet felvetett. Úgy gondoljuk, hogy a választási esélyeket azonossá kell tenni mind a 28 tagállamban. Most a helyzet az, hogy két országban 0,6%-os szavazat a mandátumot lehet kapni, más államokban pedig legalább 3%-ra van szükség. Ezért javaslatunk arra terjed ki, hogy 3% minden tagállamban ez az új politikai irányvonal, melyet az AFKU-ban a többség támogatott. Kretu asszony a szó a bizottság részéről. Madame la Présidente, Elnök asszony, kedves kollégák, kedves Hübner asszony, a demokrácia az unió egyik alapértéke, ami azt jelenti, hogy az uniós intézményeinek a képviseleti demokrácia és az elszámoltathatóság legmagasabb szintjén kell kifejteniük a tevékenységüket. A bizottságnak és a parlamentnek ugyanaz a célja, hogy az unió demokratikus legitimitását erősítse. Gratulálok a parlamentnek a javaslathoz, amelyel javítani kívánják a jelenlegi helyzetet. Az AFKO szakbizottságban Danuta Hübner javaslata, illetve Jól Leinen úr javaslata alapján megszavazott jelentés mérföldköve annak, ahogy az európai projekt demokratikus előre haladása lezajlik. El kell ismernünk, hogy egy Hosszadalmas és fájdalmas, de mindenképpen jelentős folyamat volt ez. A legutóbbi parlamenti választásokon a bizottság figyelembe vette a Lisszaboni szerződést, illetve a bizottság elnökének kinevezési módját. Arra kérte az európai politikai pártokat, hogy jelöljék meg a bizottság elnöki posztjára való jelöltjeiket. Az európai politikai családok először meg is tették ezt, és Jean-Claude Juncker úr, mint az új Európai Parlament által leginkább favorizált jelölt, a bizottság elnöke lett a tanács kijelölése és a parlament szavazatai alapján. A 2014-es szavazásokon a bizottság elnökének kiválasztása közelebb került a szavazókhoz. A az új választásokra vonatkozóan ennek a folyamatnak a kiterjesztése jelentős előrelépés lenne, és egy valódi európai politikai szféra kialakulásához is hozzájárulna. A politikai elszámoltathatóság jegyében a politikai családoknak a választások előtt legalább 12 héten meg kell jelölniük a jelöltjüket, és így az európai szintű, európai szinten a nemzeti és az európai politikai folyamatok közötti határt így sikerülne átlépni. A főszereplők közötti kapcsolatok így láthatóbbá válnának a választók számára. Azt hiszem, hogy valamennyien annak az áldozataival váltunk, hogy nem vitatkoztunk eleget európai kérdésekről, holott ezek nagyon is fontosak. Úgy gondolom, hogy a nemzeti politikai pártoknak és hatóságoknak szintén döntő fontosságú szerepük van. Ők tudják a választókat jobban ráébreszteni arra, hogy milyen hatásuk van az európai választásoknak. Más intézkedések, mint például a mandátumok elosztására vonatkozó minimum küszöbök valamennyi országban való bevezetése szintén az európai dimenziót erősíteni. A bejutási küszöb bevezetése az Európai Parlament működését hatékonyabbá tenni azzal, hogy a szétaprozódás veszélyét csökkenti, és a stabil többségeknek kedvez. A képviseleti demokrácia válságáról beszéltünk. létfontosságú a részvétel támogatása, és ezért üdvözlöm én melegen azt, hogy kiterjesztenénk a szavazati jogot a harmadik országban élő uniós állampolgárokra, és hogy rugalmasabb szavazást teszünk lehetővé számukra. A nők részvétele az európai választásokon és a politikában a nemek közti egyensúlyt segíti elő, és ez is egy fontos lépés a helyes irányba. Ültem én is a másik oldalon, én nagyon sokszor javasoltam én is a kvóta bevezetését, és azt gondolom, hogy az, abban az országban, amelyet a legjobban ismerek, szintén tenni kéne valami hasonlót, ugyanis nagyon sok országban katasztrofális a helyzet helyi szinten, de a nemzeti parlamentekben is. Legalább itt megvalósulhat ez az elv, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Az objektív jelenlét a médiában szintén igen lényeges, és ezt is szeretném kiemelni, hiszen ez létfontosságú alapfeltétele a szabad és tisztességes választásoknak. Az Európai Választási Hatóság létrehozása amely információt külden az Európai Parlamentnek, mielőtt elköteleződnénk bármerre is, ezt gondosan meg kell vizsgálni, különösen pedig ennek a javaslatnak a megvalósíthatóságát kell megnézni, különös tekintettel a felelősségi körökre, illetve az intézményes jogi és pénzügyi feltételekre vonatkozóan. Mi támogatjuk a parlamentnek azt a törekvését, hogy ezt a javaslatot mi hamarabb elfogadjuk, és gratulálok. Köszönöm szépen. Most következnek a frakciók hozzászóló, és Söpfin úr az első. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Ez Európai Parlament közös választási rendszert szeretne fölépíteni maga számára, abban semmi különös nincsen, minden a világ minden parlamentje így tesz, előre jósolhatóság, átláthatóság alapjára helyezkedve, és az, hogy az Európai Unióban nagyjából hasonló módon választják meg a képviselőket, akkor is, hogyha 28 tagállami hagyomány érvényesül. A kényes kérdés itt az, hogy hol legyen a küszöb. Vajon legyen egy szavazati, minim, szavazási minimum, melyet egy párt meg kell kapjon ahhoz, hogy képviselhető legyen. Egyes tagállamokban nem támogatják ezt a gondolatot, de a tagállamok többségében ez elfogadott gyakorlat. A küszöbb a nem komoly pályázókat kizárhatja. Van egy persze egy ellenérv, miszerint az intézményi küszöbb korlátozza a politikai piac működését, túl magas határ, akadályt emel a belépés ellen. A válasz az lehet, hogyha talán egyensúly, legyen küszöbb, de ne legyen túl magas. Ezt erre törekszik a jelenség, a jelentés nem átugorhatatlan küszöböt meghatározva. Ez lett az racionális, észszerű megoldás. Madame Köszönjük a szocialisták nevében Bresso asszony másfél percben. Én is köszönettel tartozom az előadóknak, hiszen kitűnő munkát végeztek és persze Kretú biztos asszonynak is, aki a mi kezdeményezésünket kezdetektől fogva támogatta. Kényes kérdéssel van dol- dolgunk, hiszen itt a parlament csak módosításokat tud javasolni. 1977 óta a tanács nem hajlandó arra, hogy a választások alapjául szolgáló szöveget módosítsa, már pedig az a cél, ahogy Söpflin kollega is mondta, hogy európaibbá tegyük a választásokat. Javaslataink célirányosak, de egy eh, homogénabb eh, európai választási törvény létrehozását szolgálják. Fontos az is, hogy az európai politikai pártok láthatóbbá lássanak, egyszerűen ért, értékesebbé tegyék a választásokat, és kiálljanak a csúcsjelölteik, az Európai Bizottság elnök jelöltjei mögött, így személyesítéve téve a választási kampányokat, ismerjék meg a választók a csúcsjelöltek nevét, személyét. az transnacionális listák témáját ugyanakkor érdemes volna egy preambulum bekezdésbe beemelni. Remélem, hogy sikerül majd először végül egy európai, eh, európai választási törvényt elfogadnunk itt a parlamentben. Köszönjük szépen. Ujazdowski úr két percben az ECR frakcióból. Eh, pani przewodnicząca, Grupa Europa. Köszönöm, elnök asszony a konzervatív frakció a maga részéről úgy gondolja, hogy a mostani választási szabály épp elég jó, korrekt, nem látjuk okát annak, hogy ezen módosítsunk, és központosítsuk, harmonizáljuk európai szinten a választási szabályokat. Két dolgot is említenék ennek alátámasztására. Először is, ha csökkentjük a választási korosztály 16 éves korban lehetővé téve a szavazást, azzal bátorítjuk, és bátorítjuk az interneten való szavazást. Nos, ez a két intézkedés oda vezethet, hogy többen szavaznak majd, mondják a mellette érvelők. Szerintünk nem így van. Nem kell feltétlenül az internetet támaszkodni Ám a legfontosabb nem is ez, hanem a választási törvény központosítása, amely a tervben szerepel. Az európai párt logó használatának kötelező vététele a nemzeti párt logó mellett. Mi nem látjuk ennek szükségességét. Vannak új politikai pártok a tagállamokban, amelyek nem feltétlenül tagjai európai pártnak, vagy amelyek később dönthetnek úgy, hogy hogy, hogy csatlakoznak az Európai Parlament pártjaihoz, miért kéne elkötelezni őket még ezelőtt arra, hogy kettős logót használjanak. Végsősorban az Európai Parlament legitimitása a nemzeti hagyományok tiszteletben tartásában és szuverenitásban kell gyökerezzék. Minél közelebb vagyunk a nemzethez, annál közelebb vagyunk az állampolgárhoz. Ha harmonizálunk, centralizálunk, akkor az Európai Parlament egyre távolabb kerül a tényleges állampolgárokat érintő problémákhoz. Ezért fogunk ellene szavazni ennek a jelentésnek. Az ALDE frakció Pagaza Urtundó Ruiz asszony. Sí, presidenta, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita néhány órája során úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a szavazást, hogy ki tudjuk egészíteni és finomítani tudjuk ezt a javaslatot. Úgy gondoljuk, hogy mostanáig a reform nem volt eléggé ambiciózus. És biztos, hogy ez is azt mutatja, hogy nem volt elég erőteljes a felhatalmazás. Elérkezett a válság, intézményeink hiteltelenné váltak Európában. A Alig a szavazók egynegyede vesz részt mindig, minden alkalommal a választásokon, és a közvélemény sajnos meghatározza a kormányok cselekvéseit is. És a politikai családok is így döntenek arról, hogy mit tesznek, amikor kormányon vannak. A lelkiismeretet kellene erősítenie a választásoknak. Az európai választás jelenleg alig több, mint a nemzeti politikai helyzet értékelése. Nekünk, a képviselőknek eh, alá kell vetnünk magunkat az elszámoltathatóság követelményeinek. Ez a jelentés eh, valójában eh, megvalósítja ezt a változást. Vannak olyan változások, amelyek valódiak, de mások inkább csak kozmetikázzák a jelenlegi helyzetet. Vannak jó elemek is, mint például a nemek közti egyenlőség, vagy a harmadik országbeli szavazás lehetősége, de az európai politikai pártok tekintetében nem megy elég messzire úgy tűnik számunkra, hogy nem valósítja meg sem az integritást, sem az egyenlőséget. Köszönjük. Scholz úr másfél percben a GUE részéről. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Választások után egyben a választások előtt ezt is jelenti. Ezért, kedves képviselőtársaim, az európai választási jog módosítása, dobafejlesztési joggal szerepel napi rendünkön komoly politikai célokkal kell küzdenünk, de az a fő kérdés, hogy kit szolgál a választói jog. Segíte abban, hogy a politika és az állampolgárok közötti hidakat eh, létrehozza, és segíte abban, hogy aktivizálja az állampolgárokat, azokat is, akik jelenleg kizártak a politikából. Kedves jelentéstevő és jelentéstevő asszony, az önök jelentésének minden jó szándék mellett a nagy hibája, a hiányosság az, hogy nem elég bátor a reformal, és sokkal inkább a tanács politikai konstellációira figyel. A jelentés tehát nem a részvétel politikai terét akarja meghatározni, hanem sokkal inkább technikailag akarja menedzselni azt, amit nem lehet szabályozni és irányítani a tagállamokon belüli társadalmak sajátos dinamikáját. A demokratikus változások nem azonosítható, nem irányítottan jönnek létre. Egy nagy német polgári lap egy karikatúrát jelentett meg, és azt kérdezte, hogy, de itt elveszik a szót a felszólalástól, felszólalótól. Teri Cabra szúr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai választási törvény reformja igen fontos kérdés, már maga az a tény, hogy két előadó volt, eh, annak a jele, hogy itt a vezetést szövetségben vállalják. Ezt kiegészítette még a rugalmasság bizonyos fokú hiánya, amikor a vita odáig eh, jutott, eh, hogy a számos javaslat, amelyet a frakciók benyújtottak, elfogadásra kellett volna, hogy kerüljön. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy gyenge reform, amely nem tudja a történelem irányát megfordítani. Mm, egyebek között a jelentésbe be kellett volna venni egy olyan javaslatot, ami megerősíteni a polgárok bizalmát az EU-ban. A következő négy területtel, területhez szólnék hozzá. Egy új elemet, egy kötelező küszöböt vezetnének be. Ezt a Német Alkotmánybíróság elutasította, de most kötelezően vezetik be. Ez a kisebbségek védelmének egyértelműen ellentmond. Második a nemzeti lista. Ezt preambulum bekezdésé degradálták. Harmadszor a nemek közti egyenlőség bevezetése. Ezt az Európai 2024-es európai választásig halasztották el, és 16 évre állították be a választókort. James asszony egy percben. Meghallgattam a bevezetőt, amely tartalmazta a célokat, és voltak éppen támogatnám is ezeket, ugyanakkor meghökkentem azon, amit hallottam. George Orwell büszke lenne az, a, a, a felett, amit ma este körvonalaztak, és hát ugyanakkor rémlettel hallaná mindezt. Az, hogy többen vegyek ezt a, a szavazáson volna a célt, még kevesebb demokrácia lenne ebből. Nézzék meg, mi történt most Portugáliában az ottani választási részvétel kapcsán. Vajon az a cél, amit most itt ma este taglaltak, az, hogy fityet hányanak az emberek akaratára és a választási részvétel céljére? Senki sem beszélt a globális cyber támadások és identitás rablások hatására az rendszerű szavazási rendszer fenyegetésében. A választási törvény a szuverén nemzetek ügye, nem e parlamenti, attól idegen Annemans, por une minute. Annemans úr, egy percben. A 76-os régi választási törvény rendesen működik, és ez szerint lehet demokratikus választásokat tartani a tagállamokban és az európai eh, választási eh, választók elutasítják eh, ezeket a ezeket a reformokat, amelyek egyre inkább megszorítják, csökkentik a tagállamok hatáskörét. Egyes tagállamokban kell ezeket eldönteni, és az Európai Uniós képviselőket ott választják meg. A politikai pártok listáját illetően is olyan kötöttségeket irányoznak elő, amely tovább fragmentálja a politikai helyzetet. Számunkra a tagállam kell autonóm legyen, és kell eldöntse, milyen eljárásokban szervezi meg a választásokat, akár az európaiakat is. Bresszó szeretne egy kékkártyás kérdést intézni önhöz. Elfogadja? Előzi, madame. Akkor parancsoljon, Bresszó Nagyon gyors leszek. A jelenlegi szerződések alapján már most és az egész uniót képviseljük, nem a tagállamainkat. Nem tudom, hogy tudja ezt képviselőtársam. Ami a szerdesekben áll, az szerint nem azért választottak meg, hogy ezt képviseljem, hanem egyre többen azokat a, azokat a polgárokat képviseljük, akik nem, önök úgy tesznek, mint egész Európát képviselnék. Mi itt, ez pedig nem így van. Mi a saját népünket, a saját állampolgárokat képviseljük, nem egész Európát. Svoboda úr következik másfél percben. Vážená paní předsedající. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EUMS, a Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentnek lehetőséget kínál arra, hogy a választó jog reformját kezdeményezze. Örülök, hogy az AFKO szakbizottság munkája nyomán sikerül élnünk ezzel a lehetőséggel. Az emögött rejlő, a jelentés mögött rejlő gondolatot támogatni kell, támogatni tudom, hiszen a lényeg az, hogy az Európai Unió demokratikus alapját megerősítsük, és az európai parlamenti választásokat pozitívan értékeljék a választók, és ilyen módon többben vegyenek részt a választáson. Az Európai Parlament egy demokratikus intézmény, és ez lehetővé teszi, hogy kibővítsük az európai szellemet, az európai gondolatot. Éppen ezért az az érdekünk, hogy megőrizzük az állampolgárok bizalmát. Köszönöm szépen! Köszönjük. Szilva Pereira úr másfél percben. Obrigado, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általában azzal töltjük az időnket, hogy lamentálunk a demokratikus deficit felett, ahelyett, hogy bármit is tennénk, hogy előbbre mozdítsuk a demokráciát. Ma nem ez történik, és ezért szeretnék gratulálni az előadóknak, Leinen úrnak és Hübner asszonynak a kiváló jelentésükért. Nagyon realista javaslatokat tesznek az európai választási törvény jobbítására. Ez azon néhány terület egyike, ahol az Európai Parlament kezdeményezhet jogalkotást, ezért nem csak jogunk, de kötelességünk is, hogy mindent megtegyünk, hogy az európai demokratikus dimenziót megerősítsük. Jelentős lépést tettünk előre azzal, hogy az Európai Bizottság elnökének kijelölésében mi is részt veszünk. A kampányanyagoknak pedig az európai pártok számára is láthatóságot kellene biztosítaniuk. Azonos elveket kellene alkalmaznunk a nemek közti egyenlőségre, ugyanúgy kellene bemutatnunk a listákat és a jelölteket, és ugyanannyi időt kellene, hogy kapjunk a szavazásra, illetve az elektronikus szavazás lehetőségét is ugyanúgy kellene megteremteni. És szükség van a bejutási küszöbre is. Ez 3 és 5 százalék között lehetne a több mint 26 tagú választókörzetek esetében. A polgároknak tudniuk kell, hogy kire szavaznak és mire szavaznak. Az európai demokrácia ebből csak profitálhat. Köszönöm. Frau Präsidentin! Elnök asszony, a Német Szövetségi Alkotmánybíróság a Németországban azt a küszöböt, összedagos küszöböt elfogadtanak tekinti, mert a kis pártokat nem tenni lehetővé, hogy, hogy a parlamentben szerepelnek. A szocialista párt, az, az Unió és a Zöld, de szeretnék újra bevezetni ezt a küszöböt ezáltal elhallgathatnák a kis pártokat ebben a házban. Ám ez 2014-es döntésében az alkotmánybíróságunk kiküszöbölte, és Lamzov Gróf senkit sem zavarnak, ebben a házban sem. Az SPD és az Unió halott érvelését ismételgeti csak egymásnak, ismételgetve a kötelező küszöb beépítését szeretnék az európai törvényekbe beépíteni, és megkerülnék ezzel a német alkotmánybíróság döntését. Ez jogtalan és káros. Madame Müller, por une minute. Müller asszony egy percben. Hier soll mit einer großen Mehrheit im Nagy többséggel a parlament az európai választói jog reformját akarja útjára indítani, holott eh, itt a szubszidiaritás elvét mindig figyelembe vettük. Nem látom okát, hogy miért kellene a 3%-os küszöböt bevezetni, főleg, hogy ez csak a 28 tagállam közül kettőt, Spanyolországot és Németországot érinti. A kis pártok elleni érvek eh, nem veszélyeztetik a parlament, mi szerint ezek veszélyeztetnek a parlament működését, eh, elfogadhatatlanok. A záró minoritás elleni mm, ítéleteket meghozták a német bíróságok, hogyha bevezetnénk mégis a 3%-os küszöböt, 8 millió állampolgár szavazata elveszne. Ez pedig oda vezetne, hogy az emberek csalódnak a politikában. E, rámadták le a legtöbb szavazatot, 424 ezeret, mégiscsak egy százalékot kaptam a tagállamomban, éppen ezért úgy gondolom, hogy legitimen képviselem azt, amit mondok. Buchner. Buchner úr, egy percben. Vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. 3 vagy 5 százalékos küszöb bevezetése, ahogy már elmondták, csak Németországot és Spanyolországot érinteni változásként, mert ezek azok, amenneknek a, a képviselő száma ezt lehetővé tenni. Az igazságosak szempontjából a kisebb tagállamokkal szemben, amely nem lehet beszélni ezzel kapcsolatban. Nézzük meg a számadatokat. 3% Luxemburgban azt jelenteni, hogy kb. 12 ezer szavazat forintot jelent. 300 Németországban ennek tízszeresét jelenti. Tehát ha a, kép, a Németország sújtja ez a ránytalanság, akkor 30-szoros lenne a különbség. Ez demokrácia? A szavazatok száma kisebb pártokat illetően, amelyeket tehát a nagyoknak valóban érdeke, hogy olyan szavazatokat kapjanak, amelyeket a választók. De Mayer, une minute. Mayer asszony, egy percben. Dank Forsyter. Köszönöm. Ma ismét azt látjuk, hogy Brüsszel megpróbálja a nemzetállamokat megkerülni az Európai Parlament, egyre inkább európai akaratén a választásokat, egyre kevésbé nemzeti B, és demokratikus deficit okoznak Brüsszelben a számadatok. Az emberek többség azt sem tudja, ki az Európai Bizottság elnöke. A demokrácia a tagállamban lakozik, és azon nőket és például, hogyha köteleznék, hogy a nők és a férfiak egyensúlyát valósítsák meg a listán, az sem volna elfogadható, senki sem lehet ezzel félrevezetni a választók. Egyre kevésbé vesznek részt a szavazásokon, európai szavazásokon. A, az itt a parlamentben ülő úgymond népképviselők nem igazán megválasztott emberek, a holland lakosság saját képviselőit szeretné parlamentekbe küldeni, a hollandok, hollandokat szabályok szerint kell, hogy válasszanak. Köszönjük. Preda úr, következik egy percben. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék donuta Hübnernek és Jó Amióta az Európai Parlamentben vagyok, ez a második választói jogra vonatkozó reform kísérlet. Az előző ciklusban azt láttuk, hogy nem könnyű egyensúlyt találni a becsvágy és a megvalósíthatóság között. Azt hiszem, hogy ezt most elérhetjük, hogyha azt akarjuk, hogy az európai törvények ne csak 28 választói eljárás summáját jelentsék, akkor a Hübner Leinen jelentésben foglaltakat támogatnunk kell. És az AFKU szakbizottság által elfogadott iránymutatásokat be kell tartani, hiszen így tudjuk kibővíteni Európát, az európai ügyet az európai választások során. A demokratikus legitimitást is meg kell erősítenünk, három pontot szeretnék felsorolni, amelyek fontosak számomra egyrészt a 2016-tól való bevezetés lehetőségét, ezt a demokratikus eh, eljárások betartását, a jelöltök kinevezésénél és az elektronikus választás bevezetése. Ezek egyszerű mechanizmusok, és ezekkel biztos vagyok benne, hogy több eh, választott tudunk bevonni a választás eljárásba. Úgy hiszem, hogy a sok módosító indítvány Köszönjük szépen, Preda úr. Monsieur Hauregi Atondo. Hauregi Atondo úr, egy percben. Köszönöm. Az első kérdés, amit szeretnék föltenni, az, hogy nem úgy tűnik önöknek, hogy 40 év után már ideje volt megváltoztatni a, a választási törvényt. Hát, Het, 1976-ban fogadták el az előző törvényt, azt hiszem, hogy már ennek ideje volt. A második kérdés. Nem gondolják önök, hogy nekünk itt ugyanolyan szabályok és jogok alapján kellene működnünk, és hogy egy harmonizált rendszerbe kellene foglalni a választási törvényt. A harmadik kérdés, hogy nem gondolják önök, hogy elengedhetetlen, hogy az európai pártok képviseltessék magukat, nem pedig a nemzeti pártok. Mi itt az európai szuverenitást képviseljük, ismétlem, az európai szuverenitást képviseljük, tehát azonos szabályokra lenne szükség ahhoz, hogy ide kerülhessünk, ideértve a nemzeteken átnyúló listákat is, tehát minden politikai frakció készíthetne listát, ugyanis a jelenlegi rendszer nem éppen a demokráciát segíti elő. A frakciótársaim, a zöldek, illetve a GUE képviselői kérem, hogy ne csatlakozzanak a nemet mondókhoz, ne szavazzanak le egy olyan törvényt, ami nem tökéletes. Lehet, hogy lehetne ez jobb is, de nem érdemli meg, hogy ellene szavazzunk. Köszönjük. Hauregi úr, elfogad egy kék kártyát? Elfogad-e egy kék kártyát Löbrotan úrtól, akkor parancsoljon 30 másodpercben. Merci beaucoup de m'accorder. Köszönöm szépen, hogy megkaphattam a kékkártyás lehetőséget. Megdöbbentett a hozzászólásában az, hogy ön nem gondolja, hogy itt már a népet képviselnénk. A választási törvény reformja után az európai pártokat fogjuk majd képviselni, és én azt gondolom, hogy ez egy tévedés. Azt gondolom, hogy a legutolsó esély arra, hogy megmentsük Európát, az, hogyha békét kötünk a lakossággal. Ha ön meg akarja menteni Európát, akkor azt gondolom, hogy békét kell kötnünk a lakossággal, ez az egyetlen esélyünk. Mit gondol ön erről? Na de hát a nép az valójában Európa. A nemzetek amikor nemzetek maradnak, akkor is Európa részei. Én nem akarom, hogy a nemzeti pártok összessége üljön itt. Azt szeretném, hogy az európai szuverenitást képviselő európai pártok legyenek. Ezért gondolom, hogy szükség van erre a törvényre, több transnacionális listára és több európai pártra. Legalább tegyünk egy lépést ebbe az irányba. Gerike úr következik egy percben. Ich verurteile das elítélem az SPD, CDU, CSU hatalmát, amelyel a 3%-os küszöböt akarják bevezetni, és ezzel fittyet hánynak az a Német Szövetségi Alkotmánybíróság ítéletére. Félnek a kicsik bátorságától. Egy CSU-s kollega nemrégen azt mondta, hogy most már figyeljük önöket, ez pedig azt jelenti, hogy alábecsültek bennünket, a választók azonban egyre inkább becsülnek bennünket, ezt az Asterix elvnek nevezem. Kicsi, de erős. Én már több jelentést kezeltem, illetve gondoskodtam fölöttük, mint sok kollega tíz év alatt. Én vagyok az egyik legaktívabb német képviselő a parlamentben, és én felszólamlok a családok ügye mellett, hogyha önök is ilyen komolyan vennék a munkájukat, mint én, akkor nem félnének tőlünk és az Asterixektől. De e, ne hányjanak fityet a, a Német Szövetségi Bír, Alkotmánybíróság ítéletére, ne tapossanak ránk, és itt elvették a felszólalótól a szót. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Hat kérés van, Pospisil képviselő lesz az első, egy percet kap. Est-ce que je l'ai mal dit, Monsieur Pospisil? Paní předsedkyně, já jsem velmi pozorně poslouchal celou debatu, souhlasím s... námi. Ano, kosoň. figyelemmel kísértem a vitát, és támogatom azt a javaslatot, amely megfogalmazódik. Nagyon sok pozitív elem van, például elektronikus választás rendszere nagyon jó lehetne. A, a választások azonban továbbra is nemzeti szinten kell megszerződjenek, nem lehet európaivá tenni ezt a feladatot. Tudni, hogyha az egyes választások az egyes tagállamokban nem ott tartják, akkor megszüntetjük a politikus és a választói közötti kapcsolatot. Ezért kell a tagállami szinten hagyni a választások rendszerét, ez európai választásokat is beleértve. Fontos, hogy a állampolgár tudja, ki mit tesz a nevében az Európai Parlamentben. Tehát hogyha ezt a rendszert földaraboljuk, vagy megszüntetjük, akkor a sokkal gyengébb lesz a legévétása az európai parlamenti képviselőnek. Marias. Marias úr, egy percben. A választói eljárásban egy olyan szabályra van szükség, amely létrehozza az európai népet, az európai démoszt. Az első módosító azt mondja, hogy az európai parlamenti képviselőket az európai állampolgárok képviseletében választják meg. Ám az európai népet nem lehet törvényekkel megszüntetni. Ezen felül az új jogszabály egy 3%-os küszöbet vezet be. És így az Európa elnémetesedése ellen is fel lehet lépni. Ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy a népek mozgalmát eh, lábbal tapossuk. A 21-es bekezdés a jelentésben az európai olvasztó tégeiről beszél, és ilyen módon eh, a kisebbségi eh, nyelveket nem veszi figyelembe. Köszönöm Elnök asszony, ez az új reform megerősíti az európai választások demokratikus dimenzióját, és az unió döntéshozatalának legitimitását sem növeli. A regionális politikai pártoknak adnánk csak ezzel segítséget. A kötelező bejutási küszöb viszont több millió polgárt zárna ki az európai politikából. Ez egyáltalán nem ad több demokratikus legitimitást, és nem is teszi hatékonyabbá a folyamatot. Ha több legitimitást szeretnénk, akkor legalábbis az én hazámban arra lenne szükség, hogy egy egyfordulós választás legyen. A Heda asszony. Ähm, Köszönöm szépen. Úgy gondolom ez a javaslat határozottan esély. Ha megnézzük a mostani helyzetet, ahol minden német képviselő megszavazná a törvény csak azért, hogy a szeretes perklauzoláját visszakapja, akkor egy nagyra törő javaslat a határon átnyúló listákat is lehetővé tenne. Az európai dimenziója az európai szavazásoknak nem azzal valósul meg, hogy feltesszük az európai párt logóját a szavazólistára, vagy kizárjuk a kis pártokat az európai parlamenttal. Azzal lehet erősíteni az európai dimenzióját a palasztosoknak, hogyha különféle tagállami képviselők együttműködnek, és közösen alakítanak ki politikai pozíciókat. Ez le lehet elérni a határon átnyúló listákat, ám ez a javaslat így nem elég nagy törő, sőt arra törekszik, hogy a német kispártokat eltávolítsa a parlamentből, ez eléggé átlátszó. Polcsák. Köszönjük, Polcsak úr következik. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já... Köszönöm szépen a szót. Meghükkentett, amikor meghallgattam ezt a vitát. Többször beszéltek a 3%-os küszöbről. A Német Szövetségi Alkot- Alkotmánybíróság kimondta, hogy a minimális küszöb elfogadhatatlan. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Alkotmánybíróság Csehországban is döntött a minimális küszöbről, mégpedig úgy, hogy nem nyilvánította alkotmányellenesnek. Tehát két tagállami alkotmánybíróság más-más módon döntött, és ez rávilágít magára a problémára is. Az az elképzelés, hogy az egyes EU tagállamok alkotmány jogát részletes szabályokkal módosítani lehetne, nos ez az elképzelés vélekedésem szerint téves, és ez egy olyan feszültséghez vezet, amely káros nem támogatom a közös szabályokat, és ezért óvatosságra intek. Ferreira úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nézzük meg a legutóbbi eseményeket. A polgárok háta mögött szerződéseket írunk alá mindenféle demokratikus kontroll vagy népszavazás nélkül, vagy ha van is népszavazás, az eredményeket egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, amikor az nem felel meg a céljainknak. És a, az érvényben lévő szabályokat egyszerűen felrúgjuk. Merkel asszony azzal indokolta ezt a költségvetési szerződés esetében, hogy a kormányok változnak, a, szakpolitika, a politika ugyanakkor nem. Itt arra van szükség, hogy az emberek szuverén döntéseket hozhassanak a kormányokat megválasztják, és a demokratikus parlamenteket pedig figyelmen kívül hagyják. Az EU antidemokratikus jellege nyilvánvaló már maga az épület is struktúrájában is antidemokratikus, azt sem tudjuk, milyen eljárásra lehetne megváltoztatni a falak színét. És ez a választás csak fokozza az antidemokratikus jelleget. Kretszó asszony a spontán hozzászólások után ön következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat és a nagyon izgalmas vitát. Azzal szeretném zárni, hogy hangsúlyozom, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja a parlamentet abban, hogy ezt az időszerű és nagyon ambiciózus javaslatot fogadja el. A demokratikus változás uniója kell legyünk, építenünk kell a valós érvényű jelöltek politikájára. A politikai projekt végrehajtása pedig egy hatékony demokratikus rendszer működését kívánja meg, ahol mert teljes mértékben részt vesznek az állampolgárok. Ha erősítjük a választások kapcsolatát a, a, kép, a polgárok képviseletével egy olyan szelekciós eljárásban, amely például az európai végrehajtó ág tagjait is demokratikus folyamatban választja ki, azzal az egész, az egész folyamat demokratikus voltát erősítjük. Azt gondolom fontos hangsúlyozni a kvóta, illetve a, a nemek közötti egyensúly e, tényét. Én parlamenti képviselőkoromban is támogattam ezt. Szerintem ez egy konkrét módszer arra, hogy az, az európai építkezésbe bevonjuk az állampolgárokat, arra ösztönözzük őket, hogy aktívabb szerepet vállaljanak az európai demokráciában. Mint az elején elmondtam, most kulcsfontosságú az, hogy az állampolgárok és az európai intézmények közötti bizalomra építsünk, illetve azt erősítsük. Köszönöm. Most az előadók következnek. Hübner asszony lesz az első két percet kap. Yeah, thank you, thank you indeed very much. Uh... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretném megköszönni mind uh, két típusnak, azok is, akik azt mondták, hogy ambiciózusak vagyunk, és azoknak is, akik azt mondták, hogy nincsenek ambícióink. Azok, akik azt mondják, hogy hiányzik belőlünk az ambíció, azoknak azt szeretném mondani, hogy a mi munkánkban és az önök tapasztalatában is fontos, hogy több embert bevonjunk azokba a gondolatokba, amelyeket jónak tartunk, és természetesen az ambíció a legkisebb közös szintre süllyed le. És itt van még ez az, az a folyamat, hogy a tanácson is keresztül kell vinnünk mindent, és időnként ők teljes mértékben figyelmen kívül hagynak minket. Ezért kell valami olyasmivel próbálkoznunk, ami átjut ezen a rendszeren, és amely előre tudja vinni az Európai Parlamentnek azt a jogát, hogy döntsön a saját választási folyamatáról. Bizonyos mértékig ez megmagyarázhatja az első fajta hozzászólásokat. De azok, akik azt mondják, hogy túl messzire mentünk, azoknak azt kell mondjam, hogy teljes mértékben nem értek egyet önökkel. Ha valaki azt mondja, hogy túl messzire megyünk, és túl sok felelősséget vállalunk olyan dolgokért, amelyek a nemzeti szuverenitás körébe tartoznak, Nos, erre azt tudom válaszolni, hogy ez a javaslat közelebb hozza a képviselőket a választókhoz. És úgy vélem, hogy ez közelebb hozza az európai polgárokat Európához is. Tehát elérjük azt a célt, hogy az Unió egyik legnagyobb jellegi gyengeségét kiküszöböljük. Ez a gyengeség a távolság a polgárok és az Unió között. Tehát remélem, hogy mindazok a viták, amelyeket a szakbizottságban lefolytatunk, illetve a mostani vita, majd a tanácsban várható vita, az egy mérföldkő lesz, ahogy kedvesen a biztos asszony is mondta, de legalábbis előbbre visz majd minket az Európai Parlament azon joga felé, hogy határozzon a saját választási eljárásáról. Ahogy George, George Shepard mondta, valószínűleg mi vagyunk az egyetlen parlament, amely nem dönthet maga a választási folyamatról. Végül pedig a bejutási küszöbről és az Euró- a Német Alkotmánybíróságról. Ha jól emlékszem, akkor az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogyha egy európai törvény határozta meg a határozná meg a bejutási küszöböt, akkor az megfelelő lenne számukra is, tehát ezért javasoltuk ezt a választási törvényt. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, és remélem, hogy még lesz idejük átgondolni a szavazatokat. Leinen úr következik, a másik előadó. Köszönöm szépen én is mindenkinek, aki részt vett a vitában. Söpflin kollega valóban azt mondta, hogy a minimális küszöb elfogadható, de ne, ne legyen ilyen magas. Hát mit tegyünk? Megvizsgáltuk, hogy a 26 tagállamban milyen szabályok vannak. Mindenhol, vagy de facto, vagy törvény alapján 3%-os küszöböt irányozták elő, és két további ország számára, ahol ez nem létezik, javaslatot tettünk ennek a bevezetésére. Ez nem ilyen magas, hanem ez a norma a legtöbb tagállamban. Ezek, ez bevált, ez a küszöb E26 államban. Kedves kollégák! Valóban a Német Szövetségi Alkotmánybíróság kimondta az ítéletét, de ugyanakkor a minimális küszöb irányába az ajtót megnyitotta, mondván egész addig, amíg nincsen európai jog, így ítélkezünk Németország tekintetében, mondta az Alkotmánybíróság. Azt is mondták, hogy az Európai Parlamentben zajló vitát nyomon kell követni, az Európai Végrehajtó testület során elnökének megválasztása új jelentőséggel bír, ezért a alkotmánybíróság vélhetőleg megváltoztatja majd az ítéletét. Értem persze a kispártok érvelését, de ugyanakkor nem hiszem, hogy ez helyes volna ilyen egyoldalúan beáll, beállítani ezt a helyzetet. Bátorítanak azok a kollégák, azok az észrevételek, akik azt mondták, hogy tovább kellene mennünk, bátrabbnak kellene lennünk, de az elmúlt ciklus tapasztalatai arra tanítanak bennünket, hogy két lépcsős eljárást kell végrehajtanunk. Az első lépcsőben a már most többséggel rendelkező javaslatokat készítjük elő. A második körben pedig valószínűleg a nemzeti parlamentekkel és nemzeti kormányokkal való konvent munkája dönthetne a második lépcsős intézkedésekről, hiszen nem lehet semmit se fölülről rákényszeríteni a tagállamokra. Mérföldkőről van szó, ugyan a biztos asszony is mondta, összevetve azon évtizedekkel, ahol nem történt semmi. Nagy lépést teszünk előre, ne legyünk kisítőek. Ne veszítsük el ezt a dinamikát, ne veszítsük el az eredményeket, hiszen ha most ezt a reformot nem hagyjuk végre, akkor 2019-ben a régi szabályok szerint bonyolítanánk le az európai választásokat, és ez nem volna célirányos. Azoknak pedig, akik nem fogadják el, hogy őket otthon választják meg, de az európai népet képviselik, nem csak a tagállamokat, Ezeken nem tudok segíteni. Tudjuk, hogy léteznek az euroszkeptikusok Európában. Bármilyen javaslatot készíthetünk elő, ők mindig ellen, ellenezni fogják ezt. Kisebbségben vannak és maradjanak is kisebbségben. Köszönjük, ezzel lezárjuk.